Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung ist eröffnet. Gemäß Artikel 216. A 216-os cikk értelmében elmondom önöknek és közlöm önökkel, amit tegnap elhangzott, nem érkezett szavazásra vonatkozó kérelem. A jelentéseket jelenlegi formájukban foglaljuk el. Az előkészítő szóra a tanácsülés előkészítésére Leszkei Védett úrnak adom meg a szót. Uh, morning, uh, Mr. President, uh, honorable members, Vice President of the Commission. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt bizottság elnök úr. Nagy, szám, nagy öröm számomra, hogy a mai vitában hozzászólhatok az Európai Tanács december 19-20. ülésének előkészítésé